látjuk, a tanács elnöke első olvasatban kezelte az új pszichoaktív anyagok kábítószerként való definiálásáról szóló szöveget. Az erről szóló tárgyalások anyagát nyilvánosságra hozták a parlamentnek. Három hónapja van, holnapi napi kezdettel, 6, október 6-ával kezdődően, hogy ezt megvizsgálja. az ide vonatkozó listát írásban megtalálják a